knows very well. Uh, dear colleagues, ladies and Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Jó napot kívánok mindenkinek, és gratulálok a román kollégáknak, ők ma ünneplik a nemzeti ünnepüket. Itt van előttünk a napi rend, amelyet el kell fogadnunk, ha senkinek nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekinthetjük azt. Úgy látom, senkinek nincs megjegyzése. Két bejelenteni valóm van, mint elnök. Egyrészt élőben az interneten is közvetítik az ülésünket, másodszorban pedig 22 nyelven elérhető a tolmácsolás is. Az eljárást mindenki nagyon jól ismeri. A szakbizottságaink harmadik együttesülésére kerül most, most sor, úgyhogy senkit nem fog meglepetés érni. Mindenkit szeretettel üdvözlök ezen az együttesülésen, közösen fogunk dolgozni ezen a nagyon fontos jelentésen, amely a napi rendünkön áll. Két órát irányoztunk elő az eszmecserére. Mint ahogy a korábbi ülések alkalmával, a két szakbizottság megállapodott egymással abban, hogy minden együttes ülés alkalmával Viki Fordasszony és én leszünk a levezető elnökök. 1000 287 módosító érkezett, nem beleszámítva a többi szakbizottságtól beérkezett véleményt. Az összes vélemény egyébként már megérkezett a szakbizottságoktól, úgyhogy gratulálok először is a két jelentéstevőnek. Gebhardt asszonynak és Kalasz asszonynak. Kiváló munkát végeztek. Azt hiszem nem egyszerű feladat ilyen nagyszámú árnyékjelentéstevővel is együtt működni, úgyhogy gratulálok az árnyékjelentéstevőknek is, akik a különböző szakbizottságok részéről vettek részt a munkában. Összesen 15-16-17 ember vett részt ebben a munkában, nem beleszámítva a titkárságokat és a tanácsadókat, már pedig ők is megérdemlik az elismerést, mert jelentősen segítik, segítik a munkát. A mai eszmecsere középpontjában a különböző kompromisszumok állnak majd. Vicky Ford asszonynal azonban megállapodtunk a következőkben. Jó volna, hogyha két jelentéstevőnk és az árnyék jelentéstevők a lehető legbővebben ki tudnának térni olyan kompromisszumos módosítókra is a felszólalásaikban, amelyekkel kapcsolatban a munka még nem zárult le. Lehet, hogy ez utóbbi még fontosabb is, mert hogyha 10-12 vagy akár még több kompromisszum is esetében is sikerült megállapodni, ez jó, de hát mi a helyzet a többivel? Úgyhogy ez a talán a legfontosabb kérdés, jó lenne, hogy ismertetnék az álláspontjukat ezzel kapcsolatosan. Kérem az árnyék jelentéstevőket is, hogy térjenek ki az összes kompromisszumra. Ami a többi szakbizottságtól érkezett véleményt illeti, ezeket nyilvánvalóan beépítjük a megfelelő módon a szavazólistába, illetve a kompromisszumokba. Az eszmecsere legelején szeretném elmondani, hogy el kell fogadnunk a legutóbbi együttes ülésünk jegyzőkönyvét, ez a 2015. november 10-i ülés volt, ha senkinek nincsen megjegyzés, akkor elfogadottnak tekintjük ezt a jegyzőkönyvet. Úgy látom, senkinek nincs ellenvetése, akkor elfogadtuk ezennel a jegyzőkönyvet. Szeretném megkérni Viki Ford asszonyt, hogy most ő szólaljon fel, parancsoljon. Köszönöm szépen, társ elnök. Nagyon örülök, hogy itt vannak ma. Köszönöm mindenkinek, aki megjelent. Csak röviden ismertetném, hogy hol is tartunk. A parlamenti állásfoglalásról december 14-én tervezünk szavazni. Tisztában vagyunk azzal is, hogy az Európai Bizottság a jövő héten szeretne néhány javaslatot előterjeszteni, úgyhogy a vitát, illetve az eszmecserét elősegíteni az, ha nem csak az olyan kompromisszumokról beszélnénk, amelyekben már egyetértés uralkodik, hanem beszélnénk azokról is, ahol még eltérnőek az álláspontok, ezzel segítve a jelentéstevők munkáját, és hogyha a képviselőknek a jövő heti javaslatokkal kapcsolatosan van megjegyzésük, akkor remélhetőleg az Európai Bizottság hegyezi a fülét. Ugyanis lehet, hogy a parlament a bizottsági állásponttól eltérő álláspontot alakít ki olyan kérdésekben, amelyekkel kapcsolatos bejelentések várhatók a jövő héten. Úgyhogy ez most itt az utolsó esélyünk talán arra, hogy az Európai Bizottságot némileg befolyásoljuk. Most pedig visszadom a szót Buzek úrnak. Köszönöm szépen, nincs sok időnk. Ugyanis már csak három hét maradt a munka lezárásáig. Kevés tehát az idő. Hadd kezdjem a társjelentés tevőkkel. Megállapodtak-e abban, hogy ki kezdi? Gondoltam, hogy megállapodtak egymással, akkor Gebhárt asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindig úgy csináljuk, hogy váltogatjuk egymást abban, hogy ki szólal fel először, ma én vagyok soron. Valóban halad a munka, nem mindig egészen egyszerű a helyzet, hiszen valóban nagyon különböző álláspontok uralkodnak a különböző frakciókban, és részben meg kellett várnunk azt is, hogy a véleményt megfogalmazó szakbizottságok hogyan járnak el. Az 55-es cikk értelmében nyilvánvalóan figyelembe kell vennünk azt is, hogy ők is hozzájárulnak a munkához. Jelen pillanatban 38 kompromisszumos megoldáson dolgozunk, négy blogban, ezek közül kettő, a kettő első gyakorlatilag már elkészült, a velük kapcsolatos munka lezárult. Van még néhány kérdés, amit tisztázni kell ugyan, de szerintem lényegében azt mondhatjuk, hogy itt lezárult a munka. A két másik blokk esetében már elkezdődött a munka, részben már megszövegeztük ezeket, és az árnyék jelentéstevőkkel az illetékes szakbizottságok részéről részben már egyeztettünk is róluk, és a következő ülésünk csütörtökön lesz, akkor fogjuk folytatni a munkát. Természetesen nem tudom bemutatni mind a 38 kompromisszumos módosítót, ezért követem az önök tanácsát, és azokat emelem ki, amelyek politikailag nagyon érzékenyek, hiszen itt a legnagyobb a nézeteltérés a frakciók között, és itt a legnehezebb megtalálni a kompromisszumot is. A 15-ös bekezdéssel kezdeném. Itt a csomagküldésről van szó. Ebben a kérdésben egészen különböző álláspontok uralkodnak arról, hogy mennyire kell holisztikusan megközelíteni ezt a kérdést. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a határokon átnyúló elkereskedelemben ez az egyik legnagyobb probléma, ezért megoldást kell erre találni. Mind a költségek esetében, mind pedig a csomagküldés biztonságát illetően, és a minőséget, illetve a sebességet illetően. Ehhez kapcsolódik az EMPL azon kérése, hogy ne csak a csomagküldés ára szerepeljen a szövegben, hanem a munkavilágára, illetve a munkavállalókra gyakorolt hatás is szerepeljen a szövegben, nevezetesen a bérezésükre és a munkakörülményeikre gyakorolt hatásról van itt szó. A frakciók között jelen pillanatban vitadul erről, miközben én úgy gondolom személy szerint, hogy igen, ezt mindenképpen szerepeltetni kell a szövegben, az EMPL szakbizottság egy nagyon jó javaslatot tett, mindenképpen átvehetjük ezt, átemelhetjük a szövegbe. Egy kicsit finomabban fogalmaz a szöveg, mint ahogy én fogalmaztam volna, de szerintem ez egy jó alap, jó a kiinduló pont a további munkához. Igen, heves vita dúl a szolgáltatásokról és a platformokról. Szerintem mind Kálasz asszony részéről, mind az én részemről is külön kompromisszumos megoldások készültek, mert egymással nem tudtunk megegyezni, de szerintem eljutottunk már oda, hogy sikerült egy közös javaslatot kidolgoznunk. Itt is arról van szó, hogy világos különbségtételre van szükség, a struktúraként értelmezett platformok között, és a, és a működésük között, valamint a másik oldalon azon szolgáltatások között, amelyeket a platformok révén nyújtani lehet. Azt hiszem, időközben sikerült ezt a különbségtételt megfogalmazni és beemelni a szövegbe, hiszen egy dolog teljesen világos, nem lehet mindent egy kalap alá venni, a platformok nagyon különböznek egymástól, ezért nem gondolom, hogy sikerülhet a különböző szolgáltatásokat együttesen kezelni. A struktúra adott és egységes, de különböző szolgáltatások esetében nincs lehetőség egységes fogalom meghatározásra. Sok olyan módosító van, amely kísérletet tesz erre, de szerintem ez egyszerűen nem működhet. Ugyan itt van az elkereskedelemmel kapcsolatos szolgáltatások köre, aztán a hotelszobákhoz, kiadásához kapcsolódó szolgáltatások, a taxik tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások, és így tovább. Ezeket nem lehet egy kalap alá venni, különbséget kell tenni közöttük. Nyilvánvalóan ez egy nehéz feladat, és nem is lesz egyszerű ezt a munkát lezárni. Ami a szolgáltatási platformokat illeti, Kérdés az, hogy mennyire kívánjuk holisztikusan megközelíteni ezt a témát. Az IMCO hagyományosan, holisztikusan közelíti meg az ilyen témákat, mondván, a szolgáltatásokat nem kis egységekként kell nézni, szemlélni, hanem a vállalkozások, legyen szó a nagyokról vagy a KKV-król, de a fogyasztók és a polgárok védelmét és a vállalkozások védelmét is, illetve mindenki álláspontját figyelembe kell venni, szem előtt kell tartani. Ez az egyik legnagyobb probléma, azt hiszem azonban itt is sikerült jelentős előrelépést elérni, szerintem itt is boldogulni tudunk majd. Az elnök félbeszakítja a felszólalót. Bocsánat, csak egy rövid megjegyzés. Elvileg egy-egy perc jutna mindenkinek, de hát mondhatjuk azt, hogy a jelentéstevőknek jut fejenként 9-9 perc. Tehát még két és fél perce van. Igen, igen, kicsit nehéz ez így. Csak szerettem volna elmondani, hogy melyek a fő problémák a kompromisszumok kialakítása során, Vannak aztán persze még kérdések, amelyekről további eszmecserét kell folytatni. A telekommunikáció területe az egyik, de erről inkább Kalasz asszony szól majd, mert ez sokkal inkább az étre illetékességébe tartozik. Felmerülnek itt a kiberbiztonsággal kapcsolatos kérdések, az illegális internetes tartalmak kérdése, mind olyan kérdések, amelyekkel egyelőre még nem beszéltünk, a Libével, a Libe szakbizottsággal például, és zárásképpen, lehet, hogy később majd még vissza tudok térni rá, itt van a szerzői jog kérdése is. Ez is fejtörést okoz majd minden bizonyal, főként ami a kulturális és a jogi szakbizottságot életi, de szerintem itt is jó úton haladunk. Köszönöm. Köszönjük szépen, Kálasz asszony! Thank you. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni az árnyék előadónak és a társ jelentéstevőnek a munkát, és a titkárságnak is nagyon komoly munkája volt ebben a jelentésben. Először is általánosságban szeretném én is kihangsúlyozni, hogy a jelentés felépítését mindenki megkapta, a titkárság ezt kiküldte, és szerintem jó lenne, hogyha hülyek maradnánk ehhez a struktúrához, azokat a véleményeket is tükröztetik el a szövegben, amiket más szakbizottságoktól kaptunk. Ezeket is bele kell építeni ebbe a jelentésbe. Fontos tehát, hogy az arányosságot, a kiegyensúlyozottságot figyelemmel figyelembe vegyük a többi szakbizottság is ajánlott témákat, vagyis ez fontos a jelentés szempontjából. A platformokkal kezdeném én is, mivel a, plat, a platformok az egyik legvitásabb kérdés, nagyon sok vita alakult ki ezzel kapcsolatban, és ezek olyan kompromisszumok, amelyekben még nem állapodtunk meg, Először is nagyon fontos, hogy az innováció barát szakpolitikát alakítjuk ki a platformokon, vagyis a versenyképességet így elősegítjük, és a piacra való bejutást leegyszerűsítjük. És a bizottság által folytatott konzultációk és segíthetnek abban, hogy beazonosítsuk a platformokkal kapcsolatos problémákat, és ahogyan Gebhard asszony is kihangsúlyozta, Fontos, hogy tisztázzuk, hogy maga a platform problematikus, vagy pedig a platformon belül a szolgáltatások nyújtásával van probléma. Ezt tehát tisztázni kell, és fontos az is, hogy a problémának mi a gyökere. Egy olyan problémáról van szó, ami valami fajta üzleti szektorra vezethető vissza, amely megpróbálja a saját üzleti modelljét mindenáron fenntartani, és a digitális világ felé nem nyitott, vagy más a probléma. A másik a hatékonyság kérdése. A korlátozott felelősség az internetes közvetítők esetében fontos az internet fejlesztése szempontjából, hogyha ezt e, e, ettől elmozdulnánk, akkor ez nagyon költséges lenne, különösen a kis vállalkozások esetében, mivel számos esetben azt látjuk, hogy a követelményeknek a nagyvállalatok meg tudnak felelni, de a kisebb közvetítők nem tudnak megfelelni ennek. Hogyha nincs egy hadseregnyi ügyvédjük, akkor egyszerűen le kell, hogy húzzák a rolót, és az nem jó a verseny szempontjából és itt nem csak a gazdasági költségekről, hanem a szociális kihatásokról is beszélek, például a véleménynyilvánítás szabadságáról, mert hogyha ezeknek a platformoknak teljes felelősség nyomja a vállukat, akkor egyszerűen leveszik a tartalmakat, hogy a kockázatokat elkerüljék. Ugyanez vonatkozik a válogatás nélküli, a nem, a nem diszkriminatív hozzáférés biztosításához, a platformokhoz. A kérdés az az, hogy itt eh, diszkriminálunk különböző platformok között. Mit jelent ez pontosan? Hiszen itt arról van szó, hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el, ezért nem igazán támogatom a platformok semlegességét szerintem diszkriminatívaknak kell lenniük igenis, de erről még beszélhetünk. Aztán a másik dolog a Telekom. Telekomok kérdése. Itt is nagyon jó, hogy van verseny, de szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon fontos az, hogy megtartsuk a hozzáférést a különböző hálózatokhoz vagyis vannak a szolgáltatókra vonatkozó szó, ö, szabályok, de a másik része pedig a magukhoz, a, a hálózati gazdákhoz ezeknek a szabályai, hogy biztosítsák a hozzáférést. A digitális ö, egységes piac ö, kiépítésénél például a harmonizált spektrum keret ö, kidolgozása fontos, nagyon fontos, hogy a, az egész digitális területet lefedjük, a digitális egységes piacot a gyakorlatban működtetni kell, és a, jelenleg vannak tárgyalások az adatvédelem kapcsán, a kiberbűnözés területén szeretném kihangsúlyozni, hogy számos vállalat és felhasználó semmilyen szinten nem védi az informatikai rendszerét, vagyis gyakran, hogy gyakran nagyon egyszerű folyamatok is hiányoznak, például a szoftver update-olása, felfrissítése, illetve emberekbe is be kell ruházni, hogy megvédjük a kommunikációnkat, vagyis a kiber védelmet az emberi magatartásokhoz kell igazítani az adatalapú technológiák területén azt látom, hogy nagyon jó, hogy mindenki támogatja az ezzel kapcsolatos gondolatainkat, mivel pozitívan kell erről nyilatkoznunk, és kifejezésre kell jutatnunk, hogy örülünk ezeknek az előrelépéseknek, hiszen ebből mindenki hasznot húzhat. Ami pedig a kompromisszumok harmadik részét illeti, nem igazán jutottunk közös nevezőre a témák kapcsán mindenhol, és itt talán elég kontroverz vitás elemek is voltak, erről talán részleges szavazás kellene majd tartanunk, de azért megpróbálunk kompromisszumra jutni a legtöbb esetben, azt szeretnénk, hogy mindenki nagyjából meg legyen elégedve az eredménnyel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm mind a kettőjüknek. Kedves kollégák, és igen, teljesen igazuk van. Senki nem örül a kompromisszumoknak igazán, de legalább senki nem fog túlságosan felidegesedni sem, ez nagyon fontos, mivel se, nincs olyan megoldás, ami mindenkinek maradéktalanul megfelel. Köszönöm szépen. Teljesen világos volt a gondolatmenete, és elég jól felrajzolta a problémákat. Most térjünk rá az árnyék előadókra. Először is a néppárttal kezdeném. Filip Zsöván az Imkótól. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. a platformokkal fogok foglalkozni, expozém teljes egészében. Az első kérdés a felelősség, a második kérdés pedig az értékek problematikája. Nézzük a felelősség témáját. Mi jelent nehézséget az, hogy a 2000-es kereskedelemről szóló irányelv 14. cikke, cikkében a platformok felelősségét csökkentettük, mert éppen akkor hoztuk létre ezt a gazdasági modellt. Tehát nem akartuk a fejlődését meggátolni vagy megfékezni, éppen ezért limitáltuk a felelősséget. Ennek ma az a következménye, hogy az illegális tartalma elleni harc, harcot nem segítik a platformok. Legalábbis nem egyértelmű a platformok azon kötelessége, hogy ezzel ellen harcolniuk kelljen. Az Európai Unió, mindenki tudja, hogy az Európai Unió egyik gazdagsága, hogy hihetetlen kreativitásunk van, tehát létre tudunk hozni dolgokat. Olyan rendszerek kellenek tehát, ahol a platformok is segítenek az illegális tárgyak vagy tartalmak elleni harcban. Kérdés, hogy tegyünk-e valamit, vagy meghagyjuk ezt a jelenlegi helyzetet, hogy továbbra is a platformok alatt futhatnak ezek a illegális termékek vagy tartalmak. Én azt szeretném, hogy én azt szeretném, hogy közös legyen a felelősség, működőképes legyen a platform azért, de legyen olyan feladata, kötelessége a platformnak, hogy valamilyen módon eh, ez ellen küzdjön. Még egy dolog, és aztán gyorsan befejezem. Két számot szeretnék elmondani. A YouTube-on eh, a YouTube évente 640 ezer millió eurót termel, Zör pedig sokkal kevesebbet. Tehát azt gondolom, hogy a platformokat is igenis be kell vonni a felelősségbe, a felelősségvállalásba, de az értékek az értékek melletti harcba, és tehát együttesen kell ezt a harcot vívni a jogtulajdonossal. Köszönöm, köszönöm, mondja az elnök. Három perce van most az árnyék jelentőstevőknek, ön ezt betartotta, köszönöm. Enna Virkunen asszony következik szintén a néppárt részéről, egy másik szakbizottságtól. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönet mondani mindkét jelentéstevőnek. Nehéz munkát végeztek és végeznek. Nem egyszerű egy ilyen közös jelentést és közös kompromisszumos javaslatokat kialakítani, de elkötelezetten dolgoztak a frakciók, és arról se feledkezünk el, hogy egy túl sok időnk erre nem volt. Sok kompromisszum már most elfogadható az összes frakciónak, de még azért nagyon sok munka van, nagyon sok nyitott kérdés van. A következő napokban már meg kéne találni erre a megoldást. vannak olyan dolgok, amelyek kicsit bonyolultabbak, mint a többi. Zsüven kollégám és az összes előttem szóló említette a platformok kérdését. Nos, egy, egyértelműsíteni kell, hogy mi a különbség a különböző típusú platformok között, milyen jogi kötelezettségeik vannak a platformoknak, illetve a tartalomszolgáltatóknak meg kell nézni azt is, hogy további szabályzásra van szükség, avagy a létező jogszabályok betartására kell lekoncentrálni. A néppárt számára nagyon fontos az, hogy innováció barát legyen a szakpolitika, amely az intelligens piacra jutást segíti, illetve nagyon fontos a tisztességes verseny. Egy olyan keretet kéne kialakítani, ahol a hasonló típusú szolgáltatásokra hasonló szabályok vonatkoznak. Hogyha online történik ez, akkor ugyanígy a hasonló szolgáltatásokra ugyanolyan szabályokat kell alkalmazni. Rendkívül fontos, hogy ösztönözzük a digitális belső piac kialakítását. Európában a munkahelyek és a gazdasági növekedés fejleszt, kialakításának, megteremtésének, ez az egyik kulcsa. A munkahelyek tehát ezen keresztül érkeznek majd el Európába, és nagyon fontos, hogy, meg, hogy fel tudjuk venni a versenyt az Egyesült Államokkal és más partnereinkkel. Tehát kemény munka vár ránk, hogy jó kompromisszumokat tudjunk kidolgozni, illetve hogy időben kész legyünk mindezzel. Fontosnak tartom azt, hogy a parlament kinyilvánítsa az, a véleményét a digitális agendával mi hamarabb, mert valószínűleg a következő hónapban már megteszi a bizottságra, de nyilvánosságra hozza a bizottság az ezzel kapcsolatos jogszabályjavaslatait. Strasbourgban folytatjuk. Köszönöm, elnök. Akik szeretnének hozzászólni a második kérdéskörben, az árnyékázás tevők után, azoknak mondom, hogy most emeljék már a kezüket, hogy föl tudjuk őket írni a hozzászólói listára. Zorinyó kolléga következik, aki, a szo, aki szocialista és az ITRE-ből érkezett. Köszönöm szépen! Örülök annak, hogy sikerült megvalósítani ezt a mai ülést, és szeretném elmondani, hogy mi a véleményünk erről a nagyon fontos fájról. Európa számára rendkívül fontos az, hogy fölvegyük a versenyt valahogyan a monopól szolgáltatók. Minőségi szolgáltatások ellenek az európai polgároknak. A digitalizáció egyre jobban áthatja, áthatja a társadalmat, és ugyanez igaz a munkaerőpiacra. Ami a kompromisszumokat illeti, a digitális szakadékról szeretnék beszélni a digitális készségek és az infrastruktúra szempontjából. Tehát digitális integrációra kell törekedni, ennek meg kell lennie a teljes szövegben, meg kell el kell érni azt, hogy a lehető legnagyobb arányban részesülhessenek az európaiak a széles sávú internetszolgáltatásban, függetlenül attól, hogy hol élnek. Digitális készségeket kell kialakítani, hiszen ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a különböző szolgáltatásokhoz hozzáférjenek a polgárok. Ezt a hozzáférést kell megteremteni az összes európai számára, függetlenül attól, hogy idősek milyen körülmények között élnek, vagy fogyatékkal élnek. A monopolis a monopol struktúrákat is meg kell törni, hiszen ez nem jelent, hogy hiszen ez hátrányt jelent a fogyasztók számára. Aztán azt is nagyon fontosnak tartom, hogy azt is fontosnak tartom, hogy a kompromisszumot alakítsunk ki a Telekom igazgatással kapcsolatban. Ezeket a kompromisszumjavaslatokat már el tudjuk fogadni. Meg kell vizsgálni azt is, hogy a helyi kezdeményezéseket mennyire tudjuk segíteni, ennek a jogszabályi keretét is meg kell vizsgálni. parlamentként az előre mutató kezdeményezéseket mindenképpen támogatni kell. Aztán ott van a kiberbiztonsági célkitűzés. A KKV-knak, KKV-kat arra kell ösztönözni, hogy a kiberbiztonságukat növe, növeljék, és prioritásként kezelni a kiberbiztonsági ipar segítségét. az 5G hálózati technológiákat is mindenképpen fel kell karolni. Végezetül még egy dolog, nagyon fontos, hogy a közszolgáltatásokhoz akadálymentesen hozzájuthassanak a polgárok. Védelme, védelemet is garantálni kell az európai polgárok szemre a digitális világban. Nagyon fontos, hogy a különösen érzékeny csoportokat megvédjük, őket nem szabad elfelejteni. Ez lenne az álláspontunk. Az rendtéstevő nevében mondta, mondtam ezt el. Köszönöm. Thank you for your, uh, remarks. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket. Elnök asszony, Vicky Ford, önél szó. Köszönöm szépen. Az Annyik dóim szólnak legközelebb nekik, és köszönöm a munkát. Itt mind a fogyasztók, mind a vállalkozások előnyeiről, előnyeivel foglalkozó jelentésről beszélünk, az innovációt támogató jelentésről, és egy olyan jelentésről, amely azt akarja biztosítani, hogy a gazdaságunk versenyképes maradjon, és a digitális forradalom pozitívumait ki tudjuk használni. Köszönöm az eddigi munkákat. Nagyon konkrét és világos megjegyzéseim lenne nem szeretnék számos fogyasztói jogi szabályozást látni ugyan azon tárgy megfogható, kézzelfogható áru esetében, legyen ez a telefonon vagy a laptopon, attól függően, hogy az üzletben veszem el meg őket, vagy az, vagy az interneten. Hiszen itt már egyre jobban eltávolodnak a szabályok, hogyha ö, itt nem lehet máshogy szabályozni ezt a két területet, az online vásárlást és a fizikai üzleti vásárlást. Mi ö, valamennyien arra törekszünk, hogy elérjük azt, hogy legyen egységes megközelítés, ez az a kompromisszum, amire törekedtünk, és kérem a bizottságot is, hogy ezt vegye figyelembe, amikor azzal foglalkoznak, hogy önök szerint más legyen a szabályozás, a fizikailag megfogható áruvásárlás és az online áruvásárlás köz, között mi nem ezt szeretnénk. És hogyha trustmarkokról beszélünk, akkor itt egy alulról felfelé építkező stakeholderekkel egyeztető megközelítésre van szükség a szolgáltatás irányelv 20-as cikke vonatkozik az igazságtalan diszkriminatív viselkedésekkel, a már meglévő szabályokat kell valóban alkalmaznunk, mi is így gondoljuk, és ami a spektrumot illeti, a harmonizált spektrumot nem támogatjuk, már többször is kudarcot vallott ez az elképzelés a tanácsban, legyen egy koordinált megközelítésünk, ez a, ez a javaslatom, ne menjünk bele egy zsákutcába a tanácsal, illetve mindenki nagy részt megállapodott abban, hogy nem kell telekom szabályozó Európában, kellenek azonban források, és a nyílt tudomány hálózatban azt kell biztosítanunk, hogy a Horizon 2020-at figyelembe veszik. Aztán itt vannak még vitásabb témák is, például a csomagoknál itt szerintem nincs szükség felülről lefelé építkező szabályozási struktúrára. Az látható, hogy több tagállamban ez működik, Szerintem a bizottság ne avatkozzon be az egyes tagállami biztosítási rendszerekbe. Még a foglalkoztatási szakbizottság is úgy gondolja, hogy ez tagállami kompetencia, ami pedig a platformokat illeti fogyasztók azért használják ezeket a platformokat, mert ezt akarják. Fontos a, a felelősség korlátozás kérdése, ami a shared economy illeti szerintem az, az, az önvállalkozások, saját vállalkozások, a magánvállalkozások nem feltétlenül negatívumok. Köszönöm szépen. Elnök asszony, az ITRE szakbizottság, az ECR csoportból Hans Olaf Henkel alelnök képviseli. Viki kicsit túllőtt az időkereten, én ez alá fogok menni. Csak a 19 és a 19A bekezdésekről szeretnék beszélni, és természetesen általánosságban elmondható, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy legyenek magas kapacitású vonalak a peremkerületeken, a vidéki területeken is, és természetesen ez több versennyel kell elérni, és nem kevesebbel. És hát az elképzelés, hogy itt valami fajta oligopolis legyen, és hogy így kellene biztosítani a beruházásokat, tehát szerintem ez teljes mértékben helytelen elképzelés. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy az Egyesült Államokhoz képest mi azért kerültünk bajba, mert sokkal később privatizáltunk és liberalizáltunk, mint az USA és hát mi ennek a késlekedésnek a következményeit még mindig nyögjük. Nagyon fontos tehát, hogy behozok ezt a lemaradást. Sajnos az a kompromisszum, szerint a saját tőkét ki kellene vonniuk a tagállamoknak, például a mi országunkból is, ez, ez a kompromisszum sikertelen volt. Köszönöm szépen, nagyon jó. ECR csoport. Nagyon jó volt ez az eredmény, betartotta az időkeretet. Dita Haranszova asszony az Aldétól következik, és az IMKO szakbizottság részéről is. Hmm. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is köszönöm az előadóknak ezt a nagyon problémás az ilyen elvégzett munkát. Először is köszönöm az IMCO szakbizottság elnökének, valóban pozitívan kell megfogalmazni ezt a jelentést, ezzel egyetértek, de ezen túlmenően azt is szeretném elmondani, hogy a vállalkozások és a fogyasztók azt várják el tőlük, hogy eredményeket érjünk el bizonyos időkereten belül, és ezért nem tudjuk elfogadni a 7-től 11-es bekezdésekig terjedő kommunizmusokat, mivel ez teljesen a rossz irány lenne, az a benyomás keletkezik, hogy néhány politikai frakció úgy döntött, hogy ne használjuk ki ezt a lendületet a digitális egységes piacon Európában, és ne legyen közös szabályrendszerünk a digitális egységes piacon. Ehelyett a kompromisszum csomag helyett arra ösztönözzük a bizottságot, hogy nézzék meg, hogy mi történik ezzel a 10%-kal de már most is megmondhatom önöknek, hogy mi fog történni. 28 különböző szabályozással állunk szemben, úgyhogy szerintem lépnünk kell, ki kell használni ezt a lehetőséget, és nem igaz, hogy azt mondjuk, hogy az árok és a szolgáltatások kínálata az interneten, az online és az offline közötti hézagot fogja létrehozni. Ez nem igaz, mivel hogy ez a hézag már létezik. A bizottsági javaslat tulajdonképpen a helyes lépés lenne, és a második lépés a REFIT program lebonyolítása után következne. Ez után remélem, hogy még megtaláljuk a megfelelő kompromisszumot. Szívügyemnek tekintem azt az Európai Uniót, amely a saját kompetenciáján belül cselekszik, és szerintem nem kellene a kompetenciákon túlmenni, nem kellene olyan elemeket bele zsupolni ebbe, amelyek nem tartoznak a, a kompetenciánkba. Ezért az SND-től és a Batch 3-tól sok kompromisszumot el tudok fogadni. Szerintem a munka és a szolgáltatási, meg a biztosítási illetve az adóügyi kérdésekhez nekünk nem kellene hozzá szólni. Az 54-es szabály, a foglalkoztatási szabály, szerintem ez ne legyen benne a kompromisszumunkban. Az utolsó pont, elnök úr, nem támogatom az Európai Uniós trademark létrehozását a weben, az ikonokat is nagyon szépen lehet copy paste különböző képernyők között. Ez biztosan megvalósítható. And next, uh... Köszönöm. Julia Reda következik a zöldektől az IMKO nevében. Köszönöm szépen! Köszönöm a jelentéstevőnek, az ennék jelentéstevőknek, akik sok munk, akiknek sok munkája van már ebben. Azt hiszem előrelépés történt platformokkal kapcsolatban is, hogyha különbséget teszünk az infrastruktúra és a szolgáltatások között, ahogy ezt Géphárt asszony mondja, akkor sok problémánk egy csapásra megoldódik, legalábbis bizonyos fokig, például a semlegesség problémája. Az infrastruktúrának mindenképpen semlegesnek kell lenni, a szolgáltatások viszont egyfajta szűrő szerepét töltik be, az embereket irányítják valamilyen módon, vagy utat mutatnak az embereknek a neten lévő tartalmak felé, úgyhogy per definíció nem lehet teljesen semleges. Az elkereskedelem irányelvétől szerintem el kell, irányelvben foglaltaktól el kell térni, hiszen egészen más jellegű dologról van itt szó, és csak úgy lehet megoldani ennek az iparágnak a prosperálását, hogyha ez így történik. Olyan intézkedésekre, olyan intézkedéseket kell elfogadnunk, amelyek segítik ezeknek a vállalatoknak a jövedelem növelését, például áfa szempontból. Nyilván nem hagyja hidegen az a könyvterjesztőket például, hogy magasabb az áfa az online terjesztésű anyagokra. Ezen kell elgondolkodni a digitális tartalom megoldása, a digitális tartalom megoldásával digitális tartalomból eredő problémákat megoldana ez nagy részben, illetve a fogyasztóvédelem kérdését is. Az a kérdés csak, hogy az internetes szolgáltatások esetében hogyan kezeljük a felelősség problémáján. Van, lenne egy módosítónk az adatvédelmi irányelvre vonatkozóan. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Itt van egy jogszabály, a bizottság arra jutott, hogy ez hátráltatta az adat alapú gazdaságot, és hogyha komolyan gondoljuk a jobb szabályzást, akkor egy ilyen alkalmat nem szabad elszalasztani, hogy egy 90-es évek eléről származó irányelvet meg tudjunk változtatni, ez, ezt meghaladta az idő, meg kell szabadulni ettől az irányelvtől. Ami az Open Science-et illeti, ezt mindenképpen támogatni tudom, illetve a data miningra vonatkozó elgondolásokat is, amit hallottunk, hogyha azt akarjuk, hogy Európa versenyképes legyen, akkor ez irányba kell elmozdulni, és hogyha azt akarjuk, hogy kutatóink megosszák eredményeiket az egész társadalommal. Köszönöm. Köszönöm. Raimon úr következik a zöldek képviseletében az ITRE-től. Köszönöm. Én is szeretném azt hangsúlyozni, hogy az internet és a digitális piac mindenképpen kulcsfontosságú infrastruktúra a társadalomban, valószínűleg nem csak az elkövetkezendő évtizedekre, hanem utána is és ennek függvényében kell fejlesztenünk ezt. Fontosabb az, hogy milyen hatással jár mindez a társadalomra, mint hogy, mint hogy profitot termeljen. A geoblokkolásra vonatkozóan azt mondanám, hogy az első javaslat sokkal jobb volt, mint a kompromisszum. A geoblokkolást mindenképpen meg kell szüntetni. Ez ezt nem lehet kikerülni hosszú távon. Minden egyes adat esetében ezt meg kell könnyíteni tehát. Aztán két másik témám is lenne, amelyek kihatással vannak a társadalomra. A nők hatalommal való felruházása, ezt figyelembe kell venni, a FEM szakbizottságnak vannak javaslatai erre vonatkozó módosítói. Digitális belső piac új technológiák igenis nagy hatással lehetnek, külön ehhez bekerülne a végső tervezetbe, illetve a fogyatékkal élők témáját is bele kell venni a végső tervezetbe. Itt segítenünk kell, hogy megoldásokat tudjunk nyújtani nem csak piaci lehetőséget kívánunk teremteni bizonyos vállalatok számára, hanem a teljes társadalom érdekét próbáljuk képviselni. Ezt szeretnénk elérni, erre vonatkoznak. Ilyen irányú kompromisszumokat szeretnénk viszont látni, és úgy érezzük, hogy éppen most kezd kisiklani a jelentés a helyes vágányról. Köszönöm szépen! Most az EFDD-től szeretnék kék kollég, két kollégát feltérni, Mark Zullo az első. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a két jelentéstevőnek, kiváló munkájukért. Egyáltalán nem egyszerű kompromisszumos megoldást találni. Ráadásul olyan megoldás kell, ami nem visszalépést jelent, hanem egyértelmű fejlődést. szeretnék valamit még egyszer hangsúlyozni, amit már korábban elmondtam, ez pedig a bizalom témája. A bizalom a digitális belső piac egyik fontos pillére. Az egységes belső piac csak akkor lett hatékony, hogyha megvan a bizalom. Ebben a jelentés tervezetben az is lényeges szerintem, hogy a polgár bizalommal legyen. Bár lehetnek jó eszközök, de hogyha nem érzi magát biztonságban a felhasználó, a fogyasztó, akkor nem is fog élni ezekkel az eszközökkel. Tehát el kell érni, hogy a fogyasztó éljen az eszközökkel, ez csak akkor lehet, hogyha a fogyasztó tudatos, és hogyha úgy érzi, hogy megérti, átlátja a szabályzó rendszert. Ekkor igazán hatékony a mi szabályunk. Ezt már többször elmondtam, és azt gondolom, hogy hatással is voltam a, elő, a jelentéstevőkre, hiszen most már nem csak itt-ott elejtett megjegyzések vannak, hanem egy egész bekezdést szenteltek ennek a témának. Remélem, hogy még egy kicsit jobban meg lehet jeleníteni, jeleníteni ezt a dimenziót, Tehát kézzelfogható eredményre várok. Nem garanciákra van szükség, hanem azt a lehetőséget kell megadni, hogy tehát azt, kell, azt a lehetőséget kell megadni, hogy kialakuljon ez a, ez a bizalom konkrét eszközökön keresztül. Köszönöm szépen. Köszönöm. Borelli úr a következő. Grazie Presidente, io in qualità di... Köszönöm szépen. Mint alelnök, tudom, hogy milyen nehéz megtalálni a kompromisszumot, úgyhogy gratulálok a jelentéstevőknek, a társjelentéstevőknek ezért a munkáért. Nem egyszerű a dolog, főleg akkor, amikor több parlamenti szakbizottság is illetékes ebben a témában. Frakció szinten azt szeretném mondani, hogy olyan jelentésre kell törekedni, mi a lehető legnyitottabb, ugyanakkor legyen eléggé zonzásított és átfogó, de jól érthető. A digitális belső piacon, piacban egyértelmű, hogy a központi szerepet a polgárok játszák. Tehát digitális polgárokról beszélhetünk, nagyon fontos az, a digitális integráció, ez jelenti számunkra jelentés gerincét. Vannak más fontos szempontok is, például az infrastruktúrába történő beruházás. A széles távú hozzáférést meg kell teremteni mindenki számára, a vidéki lakosok számára, a szegényebb lakosok számára is. A KKV-ket is segíteni kell, hogy újabb biznisz lehetőségeket, újabb munkahelyeket teremtsenek, hogy lehetővé tegyük a digitális innovációt. Jelenleg az európai vállalatok 14%-a használja csak az internetet, mint értékesítési módot. Itt még komoly potenciál rejlik. Véleményem szerintem az e-kereskedelem újabb komoly lehetőség a KKV-k számára. Ezzel kapcsolatban van néhány utalás a szövegben, de szeretnénk, hogyha egy egész szakaszt szentelnénk ennek a témának. Stratégiai fontossága van a digitális belső piac kialakításának, ezzel fellendíthetnénk az európai gazdaságot, illetve innovatív munkahelyeket teremthetnénk. Egy utolsó lehetőséget, egy utolsó erőfeszítést kell megtennünk, most kell megragadni az alkalmat, hogy a lehető legnagyra törőbb jelentést dolgozzunk ki. Sajnos most van egy fordulóponthoz ért a jelentés, és úgy tűnik, hogy kezd veszíteni értékéből, ezen kéne felülemelkedni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nyilván végül senki sem, nem lesz mindenki teljes körülön boldog, valami ilyesmit elmondtunk az elején, és Barbara Kappel következik az NF-től. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni a két tevőnek a kiváló munkát, és azt, hogy egy ilyen komplex témát 38 kompromisszumba foglaltak össze, és sikerült egy nagyon komplex szakbizottsági struktúrán belül is elvégezniük a munkát. Lényegében nagyrészt egyetértünk abban, hogy a digitális átállást, a digitális változást egy szabályozási keretbe kell valahogy helyezni. Fontos a szabad verseny biztosítása ezen körülmények között is, és a digitális kor a, magában hordozza azt a növekedési potenciált, amelyre szükség van az Európai Bizottság szerint is. Még sok nyitott kérdés, biztos vagyok abban, hogy sikerül ezeket a következő ülések alkalmával tisztázni. A magunk részéről három dolgot szeretnénk kiemelni, a 19-es bekezdés az egyik, a 19A bekezdés, a 19-es és a 20-as bekezdés, a, az ex ante szabályozásra vonatkozik az oligopolok esetében, különös tekintettel a Telekom felülvizsgálatra, és a 34-es bekezdés is nagyon fontos a számunkra. Itt az elkormányzásról van szó, fontos a diszkriminációmentes hozzáférés, és a választási lehetőség főként a kiszolgáltatott fogyasztók esetében. 19-es bekezdés, infrastruktúra és magánkézből történő finanszírozás. Úgy gondoljuk, hogy az infrastruktúra esetében versenyre van szükség, mert a verseny segíti elő leginkább az infrastruktúrába való beruházást. Úgy gondoljuk, hogy jelen pillanatban a szöveg egy kicsit túl statikus, nem segíti elő a beruházásokat. Van egy jelentés, amely ugye már mutatja, hogy a verseny az infrastruktúra esetében kedvező, lehetne itt hivatkozni erre a jelentésre. Második pont, oligopolok. Úgy gondoljuk, hogy ezek egyetlen egy gazdasági ágazatban sem kívánatosak. Egy ex ante szabályzás révén, mint ahogyan a telekommunikációs szabályzás esetében is láthatjuk, bizonytalanság keletkezne, és nagy terheket rónánk az érintettekre, fontos ezt szóvá tenni a szövegben, különös tekintettel a jövőben várható telekommunikációs szabályzat felülvizsgálatára. Fontos, hogy a telekommunikációs ágazatban valahogy betömjük a beruházásoknál megmutatkozó hézagot, fontos megvizsgálni a szabályozási keretet, és ösztönzőket kell teremteni, arra vonatkozólag, hogy egyre több legyen a beruházás az egyre gyorsabb hálózatokba. És utolsó pont, e-kormányzás. Fontos a választás lehetőségét biztosítani, és fontos biztosítani azt, hogy a vidéken élők, illetve az idősebb fogyasztók is hozzáférjenek az e-kormányzati szolgáltatásokhoz. Tehát a diszkrimináció mentességet szeretnénk itt érvényre juttatni. Köszönjük szépen, köszönöm a kollégáknak, egy kiváló eszmecsere volt ez. Most pedig eh, Vicky Ford fog elnökölni. Köszönöm. A következők jelezték, hogy hozzászólnának. Ann Zander, Lisa Yakansari, Gunnar Hotmark, Dan Dalton, Antonis Goigas, Claire Moody, and then the Commission. És aztán még a bizottság is. Igen, ön lesz az első. Ki nem volt meg rajta a listán? Mike Pony a Lébe szakbizottság részéről kezdi a sort. Köszönöm szépen, és köszönöm a társelőadóknak társjelentéstevőknek is ezt a kiváló munkát. Remélem, hogy jövő hétig befejezzük ezt a munkát, és szeretném elmondani azt is, hogy tegnap volt egy szavazásunk a Libe szakbizottságban a mi ö, hozzászólásainkról, a mi részünkről a jelentésben. Szerintem ez egy nagyon kiegyensúlyozott dokumentum. Az adatvédelem és a magánéthez a magánélet védelme és az alapjogok kérdését is figyelembe vettük. Egyúttal megteremtettük az egyensúlyt az alapjogok és az üzleti fejlesztési lehetőségek között az adatfeldolgozás útján, illetve a biztonsági és védelmi kérdéseket is figyelembe vettük, hogy is reméljük, hogy a jelentés fontos hozzáadott értéket jelent ez, és a jelentés végső verziójának megfogalmazásánál nagyon fontos lesz az 54-es cikk jelentősége. És még a platformokhoz szeretnék hozzászólni. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a jövőben is megálljuk a helyünket, vagyis ne legyünk túlságosan korlátosak, mivel meg kell érteni ezeknek a platformoknak a speciális jellegét, nagyon sok fajta platformban, nem lehet egy definícióba összefésülni őket, de ezen az úton a kompromisszumot el tudjuk érni, hiszen nem kell akkor a platformokon hajma, hajba kapnunk, és a már meglévő platformokat sem kell tönkretennünk. Köszönöm. José Blanco. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet mondanék én is a jelentéstevőknek. Egy rendkívül bonyolult ügyben kellett, kell utat mutatniuk. A digitális szakadék elleni harc rendkívül komoly kockázat. Ez a legfőbb akadály, amit a digi, ami a digitalizáció útjába gördül, tehát nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk a vidék érdekeire, hiszen az elvándorlás és az előregedést valamilyen módon ezzel meg lehet állítani. El kell kerülni mindenfajta diszkriminációt is. A 17-es, 18-as kompromisszumról talán régi verziónk van, de azt mondjuk itt ki, hogy a geo, az indokolatlan geoblokkolás ellentmond az európai irányelveknek, és ez egyfajta diszkrimináció. Hogyha a blokkolás nem jogosult, akkor nem, kép, nem képezheti részét az európai szabálynak. Az IP cím szerinti profilozás igenis lehet fontos, például tartalma kiszűrésekor. 17-es kompromisszum, a geoblokkolás, itt róla azt olvashatjuk, hogy ez az internetes kalózkodás malmára hajtja a, a, a, a, hajtja a vizet, ez nem felel meg a valóságnak. Mint ahogy említettem, a geoblokkolás igenis lehet fontos, például olyan termékek terjesztésében, amelyek szellemi tulajdonjog alá esnek, Nos, bizonyos termékek vagy szolgáltatók esetében a bizottság maga is azt javasolja, hogy a geoblokkolás legyen érvényes. Tehát én azt szeretném, hogy ezt a két kompromisszumot egy kicsit átvizsgálnák, felülvizsgálnák, hogy valóban jó ez így, ellenőrizzük, hogy minden rendben van. E, Köszönöm szépen. mind a két elnöknek köszönöm a szót, és köszönöm az előadóknak és a társelőadóknak is. Számos megjegyzésem lenne a kompromisszumos módosítókhoz. Az első megjegyzésem a valamennyi állampolgár számára hozzáférés biztosító kompromisszumhoz fűződik. Ne felejtsük el, hogy nagyon sok állampolgárunk van Európában, különösen az idősebbek körében, akik nem tudnak vagy nem akarnak részt venni a, az e-society-ben, amit a jelentés így hív. Természetesen én nagy barátja vagyok a szociális inkluziónak, ugye a való világban mégiscsak fontosak lennének azért a szolgáltatások, hogy az ember mégis fizikailag elmenjen egy orvoshoz egy vényért, vagy bármi, bárhova máshová, tehát azért ezt a lehetőséget mégiscsak említsük meg ebben a jelentésben is. Aztán van még egy megjegyzésem, 16-os bekezdésre vonatkozik ez a geoblockingra. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy itt megteremtsük a, az igazságos szabályokat, az diszkrimináció, vagy a földrajzi helyzetnek megfelelő árazás, diszk, diszkrimináció jelensége nem csak a digitális világban tapasztalható, hanem a való világban is. Ezt már Jurova biztos asszony is bevallotta. és az online és az offline szabályok egyforma, egy, egyforma kell, hogy legyenek, nem szabad különválasztani az internet és a való világ területeit, és a geoblocking is ide tartozik, e, itt sem lehet diszkrimináció. Aztán ami a szállítási és turisztikai szakbizottság véleményét illeti, a TRAN szakbizottságban árnyékelők előadóként dolgoztam ezen a szövegen. Szerintem ott kidolgoztunk egy olyan anyagot, amit ebbe bele kellene építeni, és örömmel látnánk a hozzászólásainkat a végső jelentésben, és köszönöm ezt a kiváló munkát még egyszer. So the next speaker is Anne Sander from the Trick. Ann Sander következik, Néppárt, Kereskedelmi Szakbizottság. Vagy mégsem, mondja az elnök asszony, de igen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem kértem szót, de hogyha megadta a szót, elnök asszony, akkor örömmel kihasználom ezt. Köszönöm. Két szóban én is köszönöm a két előadónak ezt az elvégzett munkát. Talán kihasználom a lehetőséget, hogy néhány szóban még elmondjam, hogy a foglalkoztatási és szociális ügyi szakbizottság tagjaként azt gondolom, hogy fontos két elképzelés megvalósítása. Az első az, hogy digitális, a digitális piac számos lehetőséget nyit meg a munkavállalók számára, számos egyedülálló lehetőséget, különösen a vidéki területen élőkre gondolok, és ezen kívül szükség van arra is, hogy, hogy képezzük, oktassuk, és a megfelelő készségeket felruházzuk ezeket a munkavállalókat. Aztán még egy pontot szeretnék kihangsúlyozni, ami kicsit globálisabb, általánosabb jellegű, és talán az ITRE szakbizottság asztalára tartozik. Ez a platformokról van szó, Giovanni említette a, a felelősség kérdését, a platformok felelősségének a problémáját, és talán itt a platformok a, a a KKV-s ügyfelekkel is kapcsolatba léphetnének, hiszen ezek azok az ügyfelek, gyakran nem tudják megvédeni magukat, talán ővelük igazságosabbnak és átláthatóbbaknak kellene lenniük a platformoknak, tehát a KKV-kat igazságosabban kellene kezelniük. Köszönöm szépen, elnök asszony. Thank you. Shall I just go? Köszönöm. Még egyszer felolvassam a listát? Nem, a titkárság a Sorry. Gunnar Hockmark, Dan Dalton, Antonas Gorgas, and Claire Moody. Would anybody else like to say? Még, még valaki szeretne hozzászólni? Nem? Jó, akkor Lisa következik. Lisa Jakonszári nincs itt. Jó, akkor Günnár már következik. Köszönöm szépen, akkor az ő idejét is felhasználom, jó? Egy dolgot szeretnék mondani, ugye nagyon nehéz dolga van a jelentéstevőknek, Jerzy Buzek többször is utalt rá, hogy nehéz mindenkit boldoggá tenni. Szerintem ez nem a megfelelő megközelítés. Pontosan az a cél, hogy mindenki boldog legyen. Mindenki... Elég nagyra törő célkitűzést kell megjelölni. Bármit is teszünk, digitalizált világban fogunk élni. A kérdés, hogy mi, mi akarjuk-e megszabni, hogy ez hogy fog kinézni, vagy sem. Nem szeretnék most részletesen beszélni a kompromisszumokról, de ez nem lenne tisztességes. De úgy látom, hogy nem elég előremutatók, nem elég jövőközpontúak ezek a kompromisszumok. Európa a világ egyik legdinamikusabb gazdasága, úgyhogy számunkra előny az, hogyha megfelelő viszonyokat teremtünk, vezető szerepet kell játszani, például az 5G-ben. Az 5G azt jelenti, hogy az internetet normalizáljuk, vagy iparosítjuk. Modernizál, modernizálásról beszélhetünk korábban a 3G idején, most, ez most egy nagy lépés, egy ugrás. Ki kell használni ezt a lehetőséget? Spektrumok kérdésében áfa ügyben. Szerintem az e-könyvek esetében például az áfa segíthet is, hogyha nem, nem szabad leragadni a platformoknál, mert a platform, platformok folyamatosan változnak. Nem szabad megkötni ezt, a fejlődést. Arra kérném a jelentéstevőket, és ez pont az ellenkező annak, amit Jerzy mondott, tehát arra kérem őket, hogy próbáljanak meg mindenkit boldogá tenni a lehető legmagasabbra kell tenni a mércét, mert ha nem így tesszük, akkor nem alakítjuk ki ezt a rendszert, hanem, és hátra szorulunk. Gyergyi, ennek én nem örülnék. Mi legyünk a, mi, milyen legyen a vezető szerep? Akkor mindenki örülni fog, és mindenki boldog lesz. Very good, number one. Remek vezető szerep. Dám Dalton következik. Köszönöm szépen, köszönet az ennék jelentéstevőknek, a jelentéstevők is. Tudván, hogy milyen sok emberről is jelent, és módosítóról van szó, nem könnyű a feladat. A legnagyobb részével az anyagnak meg vagyok elégedve, de nem mindennel. Az biztos, hogy az EU-s márkajelzés nem fog bizalmat kelteni az Egyesült Királyságban. Sokszor a megfogalmazás nem megfelelő, például a portabilitás nem feltétlenül, ez tagállami szinten történik. Tudjuk, hogy mindenre lenne lehetőség technikai szempontból, például arra is van, hogy webstreamingen tekinthessék meg az emberek ezt, ezt az ülést, aztán cloud computing, még mindig az erőd Európa vízhangzik a szövegből, fogyasztói jogok, egyetértek Vikivel, a diszkrimináció komoly gond, a áru értékesítés offline és online, itt nem szabad diszkriminálnunk, spektrum téma, Szerintem javítani kell a koordinációt, de nem szabad harmonizálni ezt a kérdést, hiszen itt szubszidiaritásról van szó. Sokszor sajnos elmegyünk a lényeg mellett, ahogy ez Gügnár mondta, mondta, nem szabad dogmatikus módon viszonyulni ehhez, hiszen ha ezt tesszük, akkor a világ elhalad mellettünk. Sokszor saját magunk után kullogunk. Hogyha nem vagyunk eléggé jövőbe tekintőek, akkor nem fogjuk tudni kihasználni a digitális gazdaság előnyeit, és nem ezt szeretnénk. Köszönöm szépen, mondja Guoga úr. Látom, hogy a jelentéstevőnk piros ruhában van. Kicsit megijedtem, hogy ez a szocialistákhoz való közeledés, de nem erről van szó, hanem a dinamizmusról, hiszen mindent meg kell tennünk azért, hogy működőképes legyen ez a dolog. Nagyon fontos Észtország fiatalsága, illetve Németország tapasztalata. Ez kell ahhoz, hogy sikerre vigyük ezt az anyagot. Hogyha nem így történik, akkor Európa elszalaszt egy alkalmat. Erről van szó, a fiatalok egy új lehetőségéről. Jó lenne, hogyha mindenki győztese jövben, jönne ki ebből, egész Európában. És ez egy nagyszerű alkalom erőteljesen megfogalmazásra van szükség. Mondjuk meg, mutassuk meg, hogy Európa nyitott az innovációra, és úgy gondolom, hogy a sharing economy jelenti a jövőt. Tehát az embereket, emberek számára tegyük lehetővé azt, hogy megosszák, amelyük van. A platformokat nagyon szeretik az emberek. Jó, remek, akkor dolgozzák ezt ki. Úgy gondolom, hogy gond van a csomagszállítással, sokszor túl drága. Legyen itt is kompromisszum. Vigyük keresztül, amit akarunk. Egy, tegyük meg a cégek számára, hogy el, értékesítsenek ami a márkajeleket illeti az emberek, hát ez nem érdekli, szavazóinkat se. Úgyhogy ne erre koncentráljunk. Ez nem olyan fontos. A lényeg, hogy a dolgok működjenek. Minél több az akadály, annál kevésbé működnek a dolgok. Ezt kell lehetővé tenni, és jó lenne, hogyha mindenki ebből győztesen jön neki. Köszönöm. Claire Moody a következő. Köszönöm szépen. Még egyszer köszönet a jelentéstevőknek és a jelent, az árnyék jelentéstevőknek herkulesi erőfeszítést tesznek, hogy ezt a dolgot valahogyan sikerre vigyék. A 22 a kompromisszummal kapcsolatban fontos, hogy a forrásokat megkapják az érintett ügynökségek. Ez nagyon jó lenne. A kollégák észrevételére reagálnék. a digitális belső piac mindenre kihatással van. Az emberekről nem csak úgy kell beszélni, mint fogyasztókról. Az emberekre ha, gyakorolt hatásról is, mint polgárokról beszélnünk kell. 19 a kompromisszum. A beruházásokról szól ez, tehát hogy egyetemes hozzáférést hozzunk létre a széles sávhoz, és ezáltal is segítsük a digitális belső piac kialakulását. A digitális integrációban benne van az is, hogy a digitális készségekhez hozzáférünk. Ez nem csak iskolát és egyetemet jelent, hanem azt, hogy mindenki a dolgozó életében is részesedjen ennek a digitális integrációnak. Fontos az is, hogy a munka joghoz hozzáférjenek az emberek, tehát a digitális belső piacon is el tudjanak helyezkedni az emberek. És az is fontos, hogy ugyanaz a védelem vonatkozzon a digitális belső piacon dolgozókra, mint azokra, akik máshol dolgoznak. Köszönöm szépen. Sonkeli következik. Röviden, az, elmúlt, az előttem szóló négy hozzászóló olyan okosokat mondott, hogy ilyet régen hallottam, hogy egymás után négy ember ennyi okos gondolatot elmond. Igenis, boldogá tudjuk tenni az embereket. Ez nem ellentmondás. A fogyasztók és a vállalatok között nincs ellentmondás. Hogyha a vállalatok örülnek, akkor az emberek is örülnek. ezzel a fejlesztéssel, hogyha fejlődnek a cégek, az jó az embereknek is. Az, az adatvédelmi irányelvre utalás történik, ez jó. Az árnyékjelentéstevő ülések hamarosan véget érnek, reméljük, hogy eh, karácsonyig a trialógusnak is vége. Ma egy kérdés merül föl. A kutatók közössége örül ennek a javaslatnak. Mert ha nem, akkor nem tudjuk teljesíteni azt a célt, hogy a, hogy a GDP 3%-át kutatásra fordítsuk, és ez nyilván rosszat tesz a társadalomnak és a polgároknak is. Gunnar, Tonio és Dalton úr véleményét köszönöm. Olyan szabályzásra van szükség, amely megőrzi Európa vezető szerepét. Nem más a hegedűsök szeretnék lenni, hanem vezető szerepet akarunk. Köszönöm. Megadnám a szót az Európai Bizottságnak, és utána két jelentéstevőnek. Van egy kicsivel több időnk azonban, ezért, hogyha az árnyék jelentéstevők szeretnének kiegészítő kérdést feltenni, vagy megjegyzést tenni, akkor most jelezhetik a bizottság felé majd, de először a bizottság kap szót. De Graf úr. Köszönöm, elnök asszony, kedves képviselők! Egy általános megjegyzésem lenne, és utána két konkrét megjegyzés. Az általános megjegyzésem a következő. Nagyon örülünk annak, hogy a kompromisszumos módosítókban megjelenik a közös szabályrendszer iránti igény. Jelen pillanatban a digit digitális piac fragmentált, széttöredezett, 28 különböző szabályrendszer érvényesül. Ha igazi digitális belső piacot akarunk, akkor egységes szabályrendszerre van szükség. Ez azonban a jogalkotás egy másik módját követeli meg, A minimum harmonizáció nem a megfelelő irány, ezt itt is, de legfőképp a tanácsban el kell ismerni, nem 28 plusz 1 szabályrendszerre van szükség, hanem arra van szükség, hogy a 28-ból egy egységes rendszer legyen. Nyilván a puding próbálja az evés, és az első pudingot már nagyon hamar megkóstolhatjuk. Hamarosan meglátjuk majd, hogy a közös célt sikerül-e elérni, és hát gyorsan kell cselekedni, ha mi akarunk az elsők lenni, akkor gyorsnak is kell lenni. Az, aki a piachoz, piac, leggyorsabban a piacra jut, az lesz a befutó. Úgyhogy ezért fontos, hogy az Európai Bizottság is gyorsan és célzott javaslattal álljon elő, amely lehetővé teszi, hogy a jogalkotók gyorsan cselekedjenek. Két konkrét megjegyzés. Először is a geoblocking vagy geoblocking kapcsán. A kompromisszumos módosítókból az világlik ki, hogy a parlament úgy gondolja, hogy ettől a jelenségtől megszabadulhatunk, hogyha a szolgáltatási irányelv 20. cikkét jobban átültetjük, jobban ültetjük át a gyakorlatba, a bizottság arra jutott, hogy itt jogalkotási intézkedésre van szükség azért, hogy a az alaptalan geoblockingtól megszabaduljunk. A 20-as cikkre hivatkozni kell, ennek a végrehajtására szükség van, a versenyjogi szabályozás esetében is lépésekre van szükség, de ez önmagában nem lesz elég a problémák megoldására. Üdvözölnénk, hogyha a parlament támogatna bennünket egy ilyen jogalkotási kezdeményezésben jelenleg a jelentés nem szól annak szükségességéről, hogy legyen külön jogalkotási eszköz a geoblocking felszámolására. Többen is elmondták továbbá, hogy fontos a különbségtétel a különböző tartalmak esetében, a geoblocking tekintetében az utolsó dolog, a platformok kapcsán szeretnénk elkerülni azt, a benyomást, hogy a platformokhoz nem sok közünk van. Ha megnézzük a közösségi jogalkotás nagy területeit, a platform kérdése mindenütt felmerül, a telekommunikációban, az audiovizuális média szolgáltatások esetében, a szerzői jogok esetében, a geoblocking is ide tartozik, a kiberbiztonság, mindenütt felmerül a platformok szerepének kérdése. El kell kerülnünk azt, hogy az a benyomás keletkezzen, mintha a platformokat nem szabályoznánk kellőképpen. Ez egy fontos része a szabályozásnak, és fontos hozzáigazítani ezt a digitális belső piac működéséhez. Köszönöm. Ha megengedik, mielőtt megadnám a két jelentéstevőnek a szót, Nyilván a szavazás alkalmával a véleményt jegyző szakbizottságok véleményét is figyelembe kell venni, és van két jogalkotási javaslat, amelyekkel a parlament jelen pillanatban foglalkozik. Az egyik az adatvédelmi szabályozás, amelyre többen is utaltak, de van egy hálózati és információbiztonsági jogalkotási dosszié is. Csak szeretném elmondani, hogy a kiberbiztonsággal kapcsolatos munka azt jelenti, hogy sok azon kérdések közül, amelyek itt ma felmerültek, remélhetőleg válaszra találnak ebben az irányelvben. Remélhetőleg ezt a két dolgot sikerül összehangolni egymással. Ki szeretne most kezdeni? Gebhárt asszony? Vagy Kalasz asszony? Kalasz asszony. Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felszólalásokat is, illetve a hozzászólásokat, csak néhány dolgot szeretnék mondani, először is, ami a bereket illeti. A bizottság is említette, hogy sok területen felmerül a probléma, hogy még mindig 28 különböző szabályrendszer érvényesül, és senki sem tartja szem előtt a közös európai szabályrendszer szükségességét. A berek esetében meg kell erősíteni ezt a szerepet, meg kell erősíteni azon szerepét, hogy létrejön egy ilyen közös szabályrendszer, és ebben nem kell úgy gondolom bevonni további ügynökségeket. Ami a platformot illeti, sajnálom, hogy elment a kolléga, aki a platformokról beszélt, de elhangzott, hogy a digitális gazdaságban nekünk kellene élen járnunk. Mindenképpen szem előtt kell tartani azt, hogy a platformok közvetítőként hatalmas szerepet játszottak abban, hogy a digitális gazdaság így módon felemelkedett. Ez azt jelenti, hogyha a közvetítők esetében növeljük a felelősséget, akkor ezáltal a digitális gazdaságot hátráltatjuk, annak térnyerését hátráltatjuk, hiszen ezek a közvetítők teszik lehetővé a vállalkozások számára, hogy a szolgáltatásaikat eljuttassák a fogyasztókhoz. Hogyha növeljük a kötelezettségeiket, akkor kevesebb cég lesz aktív a piacon, ezt mindenképpen szem előtt kell tartani. Továbbá nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a platformok nem mind a kulturális tartalmakról szólnak, vannak nagyon más jellegű platformok is, és a platformok nagyon különböznek egymástól. Nyilvánvalóan fontos kérdés a gondosság, de a gondosság és a felelősség növelések között egyensúlyt kell teremteni, hiszen azt mindenképpen el kell kerülni, hogy kevesebb vállalkozás legyen aktív a piacon. Ami a nőket illeti, illetve az egyenlő hozzáférést, vannak már a szövegben erre utaló bekezdések, de teljesen egyetértek, ezt a témát mindenképpen fel kell vetni a szövegben. Ami a portabilitást illeti, vagy hordozhatóságot, várjuk a Júri Szakbizottság javaslatait ezzel kapcsolatosan, mert ez az ő hatáskörükbe tartozik, de terme, teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy a megvásárolt tartalmaknak portábilisnak, hordozhatónak kell lenniük. Ami a geoblockingot illeti, ez is a jó Szakbizottság kompetenciájába tartozik alapvetően, másrésztről azonban Fontos a számunkra az, hogy az elkereskedelmi szabályrendszer kibővüljön, ami egyúttal azt is jelenti, hogy véget kell vetni az alaptalan geoblockingnak. A legtöbb dologban tehát egyet tudunk érteni, azt hiszem, és teljes mértékben egyetértek azzal is, ami elhangzott a digitális gazdaság lehetőségeiről. Próbáljuk ezt a vetületet kiemelni, ahelyett, hogy a túlzottan a veszélyekre összpontosítanánk. Köszönöm. Gebhardt asszony következik. Buzek urat nem várathatjuk már tovább, mert később, később egy karácsonyi vacsorára megy. Gebhardt asszony. Ja, dankeschön. Köszönöm szépen, megpróbálom rövidre fogni. Egy dolgot szeretnék előre bocsátani. Nem hiszem, hogy az lenne a feladatunk, hogy azt biztosítsuk, hogy, az, hogy itt mindenki meg legyen elégedve a képviselőtársaim körében. Azt hiszem, hogy mindenki saját maga gondoskodjon a saját boldogságáról, mindenki más ért, mást ért az alatt, hogy mi az, hogy boldogság, vagyis ez egy nagyon furcsa eszmecsere, amit itt folytatunk. Az a fontos, hogy világosan mondjuk meg, hogy a digitális innováció óriási esélyeket rejt magában, és ezeket ki is kell használnunk, ez teljesen világos. És ezekkel a lehetőségekkel természetesen a gazdasági jövőt is összekapcsolhatjuk, hiszen a világ elsői szeretnénk lenni, ez világos, ez a célunk. Azonban egy dolgot szeretnék itt tisztázni, itt az éremnek mindig két oldala van. Az egyik a pozitív aspektusokat jelentő oldal, az érem másik oldala pedig a veszélyeket mutatja. És felelős politikusokként nem mondhatjuk azt, hogy csak a pozitívumokat, csak a napos oldalt nézzük meg. Fontos, hogy a problémákra is, a problémákra is koncentráljunk. És az a feladatunk, hogy a problémákat megoldjuk. És például kiemelném azt is, amit Ford asszony említett, mégpedig a 7-6 7-8-9-10-11-es bekezdésekről van szó, az online és az offline vásárlásokkal kapcsolatos jogokról van szó, hogy ezek azonos jogok legyenek. Itt majdnem mindenki egyetért ezzel, és a kompromisszumos tárgyalások során szinte minden frakció azt mondta, Egyedül a liberálok voltak kivét, a liberálisok voltak kivételek, de az összes többi frakció azt mondta egy, egyöntetően, hogy legyen ugyanolyan jogszabály az offline és az online vásárlásoknál. Ezért a kompromisszumban csak ez lehet, hiszen ez volt egyszerűen a többségi védelém, vélemény, a tárgyalások során a frakciók emellett tették le a voksukat. Ez volt tehát a kompromisszum alapja, hogy legyen egységes szabályozás az online és az offline-nál. A 7-től 11 bekezdéseknél azonban nem ezt látom. Ezt a kompromisszumot nem akarták egyszerűen tükröztetni a szövegben, sajnálatos módon. Ami a geoblocking kompromisszumokat illeti, ez is egy nagyon nehéz kérdés, mivel itt is nagyon világosan azt kell látnunk, hogy különbséget kell tennünk a geoblocking között a, a médiákban, mint például a televízió, a mozi, a videó, illetve a másik oldalon az elektronikus kereskedelem között, ami teljesen más témákat ölel fel. Ez a két dolog különböző területeket jelent, ezért különböző bekezdésekben kell foglalkozni ezekkel a témákkal, hiszen itt elképzelhető, hogy különböző jogszabályokat kell bevezetni, mert a a tévévásárlásnál nem kell feltétlenül a szerzői tulajdonjoggal foglalkoznom, de, ha, de a videónál már igen. Vagyis itt különbségeket kell tennünk, ez kötelességünk, ez világos de az on és az offline vásárlások esetén viszont nincs különbség. Ez a legfontosabb a számunkra ebben az összefüggésben. Ami pedig a 20-as cikk szolgáltatások irányelv témáját illeti, szerintem ez sokban segíthet nekünk, de nem mindenben. És itt meg kell nézni a versenyjogot közelebbről, ez segíthet. Pontosan a platformok szabályozása területén, hogyha megnézzük, hogy mi történik, a hálózat semlegesség összefüggésében, hogy mindenkinek ugyanolyan esélye legyen, a startupoknak is, a, a kisvállalkozásoknak is ugyanolyan le, lehetőségei legyenek, akik most kezdik el a tevékenységüket. ugyanolyan hozzáférés kell adni nekik a platformokban, mint a nagyvállalatoknak, akik már régóta ott vannak ezeket meg kell vizsgálnunk, ezt egyszerűen nem lehet csak úgy figyelmen kívül hagyni. Ezért igen, az előrelépést szeretnénk mi is, de azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a kis vállalkozásoknak, a startupoknak hogyan adjuk meg ugyanazokat az esélyeket. Ezekkel is foglalkoznunk kell, amikor szabályokról és a problémákról beszélünk, amit a FAM szakbizottság tett, és a hozzáférhetőség kérdésében, a, a fogyatékkal élők hozzáférhetőségének a kérdésével is foglalkozni kell, ez természetesen ezek fontos témák, ezt meg is fogjuk tenni, és nagyon hálás is vagyok ezekért a jó javaslatokért a különböző szakbizottságokból. És remélem, hogy sikerülni fog még az utolsó kompromisszumokat ugyanolyan jó kialakítani, mint az elején. Tovább folytatjuk tehát a munkát, és azt hiszem, hogy a végén elég jó lesz ez a szöveg, akkor is, hogyha mindenki azt fogja mondani, hogy hát, ha én írhattam volna egyedül ezt a szöveget, akkor teljesen más írtam volna bele, ez is teljesen normális, ez mindig így van de azt hiszem, hogy eddig tulajdonképpen meg lehetünk elégedve valamennyi frakció együttműködése e, tekintetében, és az eddigi eredményekkel egyetértünk és támogatandónak találjuk. Köszönöm. Excellent. Um, Kiváló, szuper, nagyon jó azt is, hogy meghallgatták ezt a vitát, és köszönöm a munkájukat a kompromisszumokon. Egyértelmű, hogy ez egy rendkívül bonyolult kompromisszum csomag. Köszönöm tehát mindenkinek, a titkárságnak is, és az asszisztenseknek is a munkát. Rendkívül érdekes eszmecsere volt. Nagyon sok részlettel foglalkoztunk. Egy gyakorlati jellegű megjegyzésem lenne kérésem lenne. A december 14-én szavazunk, ez egy hétfő este lesz Strasbourgban, hétfő este Strasbourgban, és tudom, hogy vannak olyan képviselők, akik elkésnek, jelen pillanatban 7 órakor kezdődik erről a szavazás, hétfőn este 7 órakor, 19 órakor. Az a kérésem, hogy mindenki egyeztessen a tagokkal, 7 órakor ott kell lennünk, és hogyha bármilyen probléma van, technikai nehézség, akkor kérem a lehető leggyorsabban értesítsenek minket. Sean, azt hiszem, hogy erről szeretném beszélni, de igen. A szavazások esetében hétfőn, éjszakáként, Strasbourgban azok mindig kilenckor szoktak lenni, de most miért hét órakor van, hiszen még úton leszünk sokan, Frankfurtból jövünk, és ez mindig a közlekedéstől is függ, a forgalomtól is függ. Hét óra az nem biztos, hogy kivitelezhető. Ezzel mi is egyetértünk. Elképzelhető, hogy később lesz ez, de a koordinátorokkal egyeztetésenek és a titkársággal is. Igen, tudom azt, hogy hétfőn este a szakbizottságok később kezdték a szavazást sokszor, de ez egy nagyon hosszú éjszaka lesz. Talán 12-kor kezdjük el. 8 órakor? 8-tól 12-ig. Akkor a koordinátorokkal ebben megegyezünk, de kedves barátaim, még a végén szeretném elmondani, hogy nagyon, egy nagyon fontos megjegyzésem. Gunnar Hockmark valószínűleg két nagyon fontos szót összekevert, sajnos eltűnt már innen, ezért neki nem tudom személyesen ezt most elmagyarázni, mert már nincs itt, de az ambitious, az ambiciózus nem azt jelenti, hogy nem áll valaki készen a kompromisszumra. Én nem azt mondtam, hogy ne legyünk nagyra törőek, hiszen a magasra kell tenni a lécet a fogyasztóinkkal kapcsolatban, és fontos a KKV piacának a kiépítése is, és a digitális vállalkozásoknak is. De kedves barátaim, Végső soron mindig kell a kompromisszum, különben nem tudjuk lezárni a munkát. Tehát a kompromisszum esetében az a helyzet, hogy mindig lesz olyan, amivel nem leszünk megelégedve, és mindenki sajnos egy kicsit boldogtalan lesz, és nem lesz megelégedve mindennel. Ezt még egyszer el kellett mondanom, mert különben nem lesz itt kompromisszum soha az életben. Tehát az ambiciózus és a kompromisszum az két különböző dolog. Kérem, a lehető legambiciózusabbak legyenek, de végső soron szükség van a kompromisszumra is, sajnos. Ha. Minden jót. Hát igen, ez nem, nem könnyű. Akkor még egyszer. Kilencig le kell zárni a szavazást, ha jól értem. Jó, akkor ezt még, erre még visszatérünk, de azt szeretem volna tisztázni, hogy mindenki tudja, hogy a legtöbb, hogy nagyon sok kompromisszumban már megegyeztünk. A többiről meg szavazunk. Ezért van a demokrácia. Köszönöm szépen.